Nincsenek megjegyzések a jegyzőkönyvhöz, akkor ezennel a jegyzőkönyvet elfogadjuk. Lenne néhány megjegyzésem. Ma van az Európa nap. Reggel Firenzében jártam, hiszen eh, ott van egy európai egyetem, és volt egy európai fesztivál is. Ezen kívül konferenciát is szerveztek az Európai Unióról. Találkoztam az Európai Egyetem hallgatóival is. A Schumann nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük, hiszen ezzel született meg az európai közösség. Robert Schumann azt hiszem büszke lehetne munkájára azt is tudta, hogy a válságok azért vannak, hogy megoldjuk őket. És csak is úgy tudunk a jövő számára szilárd alapokat biztosítani. Tehát ma, május 9-e, a reménység napja. A második információ részemről az Európai Unió które przytłaczającą większością głosów zaakceptowało az Európai Unió nagyon fontos szerepet vállal az ENSZ-nél is, hiszen az ENSZ teljes jogú tagja lett, mint Európai Unió. Ez közös érdemünk a bizottság, a tanács és a parlament célja, hiszen jelen lesz a nemzetközi porondon is most az Európai Unió szereplőként. Nagyon fontos ez főleg közös fellépésünk érdekében, hiszen szükséges, hogy együttesen lépjünk fel. Látjuk, hogy a világban, Észak-Afrikában, de máshol is jelentős feszültségek vannak. Elég, hogyha Líbiára, Szíriára és Bahreinre gondolunk. Az európai Unióban most harmadszor ünnepeljük a homofóbia ellenes napot. Sajnos a homofóbia nem kivétel. Mindig vannak olyan országok, ahol üldözik, és meg is gyilkolják a más szexuális orientációval rendelkezőket. A homofóbia ellenes napon emlékeztetünk mindenkit arra, hogy szexuális orientációtól függetlenül mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg. Ezen kívül a gázai övezetben történtekre is szeretnénk utalni. Az Európai Unió mindig elutasította a halálbüntetést, elutasítottuk a kivégzéseket. Mindenképpen békés megoldást szorgalmazunk. Most pedig áttérek a napirendre. de Magistris képviselőtől kaptam két kérvényt, hiszen szeretné a mentelmi jogát felfüggesztetni. Döntés született már. A